Ezt a listát nem bocsátjuk a nyilvánosságra, hiszen, hiszen megnevezésük előtt további vizsgálatokra van szükség. Ezek a, ezeket a listákat archiváljuk, és a kompetens hiteles te, test, testületekkel megosztjuk. Ami a civil hatóságokat illeti, az alkotmányos erőknek nagyon kevés hatalmuk van, Semmi jelzés nincs arra, hogy közvetlenül részt vettek a biztonsági műveletek tervezésében és végrehajtásában, vagy bármiféle részük lenne a ö, ö, irányítási rendszerben. Azonban augusztus 2017-e, 2017 augusztusa óta részt vesznek ö, az ö, erőszakos cselek, cselekményekben. Dao Anciki um, nem tett meg semmit, hogy az, ezeket az e, e, e, eseményeket megakadályozza. A jelentésben azt reméljük, hogy a nemzetközi közösség fellép majd, és nem csak biztonság, igazságos szolgáltat az áldozatoknak, hanem segíti a jövőbeni atrocitások megelőzését is. Köszönöm. Szidoti úr pedig a munkán kereteiről fog beszélni. Köszönöm szépen. Kollégám átadta a szót, hogy beszéljek a jelent, jövőről. Ez a jelentés kiegészíti a szeptemberi dokumentumunkat, amely a múlttal, a jelennel és jövővel foglalkozik. Az elszámoltathatóság a múltról szól, arról, hogy bírósági elé állítsuk a felelősöket, akik a legsúlyosabb bűncselekményeket követték el a nemzetközi jog szerint. Azok a bűncselekményeket, amelyeket mi feltártunk, ezek a legsúlyosabbak, emberiség elleni háborús bűncselekmények, Rikhán, Kacsin és Tán államoságban, valamint népírtás történt Rakály államban. A legsúlyosabb bűncselekmények ezek a nemzetközi jogban. Nem lehetséges az elszámoltathatóságot csak Myanmarban hatékonyá tenni, hiszen Myanmarnak nincsen független bírósága már 50 éve. Myanmar számos belső vizsgálatot folytatott, és ennek nem volt eredménye az elmúlt nyolc évben. Ezért a hatékony elszámoltatásnak csak az a lehetősége, hogyha a nemzetközi rendszer elé Emiatt nemzetközi bírósági mechanizmusra tettünk javaslatot, amely az elkövetőket bíróság elé állítja és dönt bűnösségükről. Meg tudunk e- nevezni embereket nyilvánosan is, magánterületen is, akiket vizsgálat alá kell vonni, de a bűnösség vagy ártatlanságról egy bíróságnak kell döntenie előkészítő lépéseket is javasoltunk, hogy a vizsgálat és a eljárás megtörténjen, illetve folyamatos jelentést kérünk a fejleményekről. Ez a monitorozás és jelentés a jelen, már a jelen rész, jelenről szól. Azok a bűncselekmények, amelyeket feltártunk, történelmi jelentőségűek, de folyamatosak. Nem csak visszamenőleg foglalkozunk emberjogi katasztrófákkal, amelyek lezártak, hiszen ez még ma is zajlik, és semmi remény egyelőre a megállítására. Idén Rekáin államban annyi akkora kivándorlás zajlott, hogy 20 ezer rohingya lépett át a határon és kért menedéket, és ez nem áll le. A migráció nem áll le, és a háború sem állt meg Kasaján államban. Az elmúlt hat hónapban, a, valaha, amíg a nemzetközi figyelem oda irányult, Rakhai államban, a Kacsin, áll, a Kacsin és Sen államokban zajló háború azonban fokozódott. A fokozott monitoringra azért van szükség, azért, hogy a jelenlegi eseményeket a világ figyelmébe ajánlhassuk, és nagyobb nyomást gyakorolhassunk a mielmeri hatóságokra, hogy ezt leállítsák. Beszéljünk azonban a jövőről is. Az egyetlen állandó Myanmarban a 15 éves, az 50 éves katonai büntetlen hatalom. Nagyon kevés katonát állítottak még bíróság elő, elé. A nemzetközi figyelem és a média meg, meg beazonosította ezeket az embereket, de a főparancsnokok, a tábornokok teljes büntetlenséget élveznek már fél évszázada. Amíg ez a büntetlenség véget ér és elszámoltathatóságok megtörténik, Myanmarban folytatódik a erőszak ördögi körre, az emberi jogok megsértése és a nemzetközi jogok értelmében leg, legsúlyosabb bűncselekmények elkövetése. Beszéljünk ezért a jövőről. Az Európai Uniónak ebben fontos szerepe van. Hozzáférés azokhoz, akiket elüldöztek otthonról, a hazájukból nagyon fontos a humanitárius katasztrófa folytatódik, a hozzáférés egyelőre korlátozott. Azok, akiket megneveztek, és akiket bíróság elé kell állítani, azokat nemzetközileg meg kell határozni, és nemzetközi szankciók alá kell vonni. Az Európai Unió gyorsan lépett, de sokkal több nevet lehet még felírni a listára. El kell távolodni a Myanmari katonaságtól, mert azt mutatta, hogy ezeket, hogy menthetetlen, nem szabad őket, Myanmari lakosságot azonban továbbra is gazdaságilag támogatni kell, például biztosítani kell a rendőrség civilizációját, hogy ne, hogy független legyen a katonaságtól. A, jövőbeni cselek, cselekvésekben nem csak a múlt ö, ö, eseményeit kell ö, helyre tenni, hanem meg kell akadályozni, hogy ezek újra megtörténjenek. A nemzetközi intézményeknek ebben nagyon fontos szerepük van, ahogy az Európai Uniónak is. Köszönöm szépen. Thank you to... Köszönöm szépen mind a hármuknak. Köszönöm hogy röviden beszámoltak az ENSZ Myanmarba tett tényfeltáró küldöttségének útjáról. Most következik, következik az eszmecsere a képviselőkkel. A képviselők társaimnak adom meg a szót. Kedves kollégák, Berner Langen, Panseri, Gomes, Gil Khan, Litz, Bashir, van Orden, Nárt és Lochbiller képviselők vannak a hozzászólók listáján. Kiértem valakit? Jeffrey, említettem a neved. Még körülbelül 25 percünk van, egy-két percre korlátoznám a hozzászólásokat, és akkor mindhármuk kap még időt a válaszokra. Pánszeri úr először kettő percben az albizottság elnökeként. Köszönöm szépen, elnök úr! Meg szeretném köszönni az önök által végzett, a bizottság által végzett munkát. Emlékeztetni szeretném önöket, hogy az Európai Parlament delegációja is Myanmarban járt néhány hónappal korábban. És felmértük a konkrét helyzetet Kocbazárban. Általános benyomásunk az, hogy az demokratikus átalakulás folyamatában nagyon kényes fázisban van az ország, és az emberi jogokat szisztematikusan sértették meg. Aung San Suu Kyi fellépése pedig nagyon, de nagyon kiábrándító volt. A rohingyák ellen elkövetett erőszak pedig um, szégyenfoltnak tekinthető. Mi Mindent megtettünk annak érdekében, hogy nyomon kövessük ezt az esetet, és négy dolgot kértünk, ezt meg szeretném itt ismételni. Egyrészt, hogy a Kofi Annan um, jelentést végrehajtsák, jelesben foglaltakat végrehajtsák, biztosítsák a humanitárius szervezetek helyszínhez férését, valamint a Myanmar-Bangladesi megállapodást tartsák be a biztonságos útvonalak fenntartásáról, és mindkét fél tartsa be az UNHCR-rel való megállapodását. Az állampolgári törvény módosítsák biztos állampolgárságot biztosítva, végezetül pedig a elkövetett emberiesség elleni bűncselekmények feltárásával az ENSZ bíróságot bízzák meg. Semmi sem történt ezen célek elérése érdekében. Arra van szükség, hogy a négy célt a legnagyobb elkötelezettséggel kövessük. Grazie, Mr. Panzeri. Köszönöm szépen, Panzeri úr. Megadom a szót az ASEAN delegáció egyik társelnökének, Bernard Lange van jelen. Köszönöm szépen. Anyanyelvemen szeretnék én is beszélni. Szeretném megköszönni a beszámolókat. Tudjuk, hogy Myanmarban a rohingyákkal kapcsolatos helyzet valóban drámai. Minden fáradozás ellenére, aminek célja az volt, hogy csökkentsék a katonaság hatalmát, nos mindez félre siklott komoly szankciók érték az ország katonai és polgári elitjét. 2011 óta szó van alkotmánymódosításról, amely még mindig a katonaságnak adja a legnagyobb hatalmat. És mindez a legszegényebb, egyik legszegényebb országát tette Myanmart nyersanyagból, olajból, gázból, ritka földekből származik az ország jövedelme, 76 óta ez egy katonai költségvetésbe folynak be ezek a bevételek, és csak 1 százalékuk kerül a tényleges költségvetésbe, tehát 99 százalék a katonasságé, és Aung San Suu Kyi sem tesz ezzel ellen semmit, különleges státuszt élvez, nem is felelős mindezért. Többször is találkoztam Aung San Suu Kyi-val, és utoljára azt mondtam, hogy mobilizálhatnám az embereket, az utca népét a katonaság ellen, de ennek a vége polgárháború lenne. Itt szigorúsan kellene felépni a katonákkal szemben, itt valószínűleg egy általános bolykót, utazási tilalom, szankciók lennének megfelelőek, hogy elérjük, hogy megfelelően bánjanak a rohingyákkal. Több konferenciára került sor. Az utolsó ilyen konferencián a fő téma a rohingyák kérdése volt. Indonézia, Fülöp-szigetek, Malajzia és eh, Timor parlamenti képviselői léptek fel mindenek előtt, amellett, hogy eh, ítélje el a nemzetközi közösség Myanmar-t eh, és a mi szakbizottságunk is ezt támogatta. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, kedves Werner Lange. Az ECR képviseletében Jeffrey Van Orden kap szót. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok eh, a nagyon is hiteles jelentésért, eh, amelyben ismertették ezt a rendkívül tragikus helyzetét a, a rohincsáknak. Eh, évek óta sokan foglalkoznak azzal, hogy nem lehetne Myanmarban demokratikus változásokat elérni. Hát ez egy másik eh, tragikus eh, történet. Egy kérdést szeretnék feltenni. Hallottunk emberi jogsértésekről, nők ellen követett erőszakról, rohingya férfiak az ilyen táborokban követték el ezeket az erőszakos cselekményeket. Nem tudom, hogy van-e erre bizonyíték, és hogy ez valóban súlyos problémát jelent-e a menekült táborokon belüli helyzet. Különösen aggódom azzal kapcsolatban, hogy Aung San Suu Kyi-t elítéljük el, hiszen nagyon kétes az ő státusza. És kérdéses, hogy valóban képes-e ellenőrzés alatt tartani a katonaságot. Beszéltek a jövőről. Egy területen van talán remény, és ez Aung San Suu kyi kapcsolódik. Senki másban nem reménykedhetünk. Ezért azt javaslom, hogy ahelyett, hogy alásnánk az ő tiszteletét, ezt tekintélyét, próbáljunk meg bátorító gesztusokat tenni, és támogassuk az ő szerepét. Mert ha őt nem, akkor nem tudom, hogy kihez lehetne egyáltalán fordulni ebben az országban. Köszönöm, Jeffrey. Az ALDE frakció képviseletében Javier Haddad. Jeffrey, Jeffrey, ellen kell mondanom neked, ami Eh, Aung San Suu Kyi-t illeti. Ő az egész nemzetközi közösség szolidaritását élvezte azokban az időkben, amikor hát, sokkal kevesebbet szenvedett, mint a rohingya kisebbség. És valóban nagyon elítélendő az a reakció, ahogyan az ő kabinetje fellépett, reagált, amikor a Nemzetközi Büntető Törvényszék azt jelentette ki, hogy igenis történnek deportációk Bangladesbe, hogy ez egy nemzetközi bűncselekmény, ami, amit milyen már van követnek el a, és ezért a nemzetközi törvényszék illetékes. És erre mondta az elnök, azt mondja elnök Szancucsi, hogy semmi illetékessége nincs a nemzetközi törvényszéknek. Minden szörnyű diktátor is ezt szokta mondani. Egy skizofrén a helyzet Myanmarban. A de facto a tényleges és a és a papírra lévő hatalom között nagy a különbség, de beszélnünk kell arról is, hogy az Európai Parlamentnek erkölcsi kötelessége fellépni. Ugye Ansan San Szaharov díjat kapott, elfogadhatatlan, hogy az Európai Parlament most egyszerűen hallgat, nem mond semmit, és így Aung San Suu Kyi hallgatólagos tettes társávé válik. Aung San csak azt mondta, hogy itt túloznak a vádaskodók. Hogyha még egy kicsi méltóságát meg, meg akarja őrizni Aung San Suu akkor ö, nekünk is legalább a parlament elnöke részéről egyértelműen azt kell követelni, hogy eh, vonjuk vissza, vegyük vissza a Szaharov díjat Ansan Suu és ítéljük el, mert ha nem így teszünk, akkor valamennyien álszentek vagyunk. Köszönöm szépen, elnök úr, Lokpiller asszony, és köszönöm a jelentést is. Ön azt ajánlja, hogy vagy a nemzetközi törvényszék elé eh, idézzük be a, a katonai vezetést, eh, vagy pedig, amit a parlamenti állásfoglalásban mi is ajánlottunk, azt a lépést tegyük meg. Szidoti úr azt mondta, hogy egy nemzetközi igazságügyi mechanizmusra tenne ön ajánlást. Mi a különbség e között, illetve a között, amit az ENSZ külön megbizotja kér? Ami pedig a polgári kormányzat felelősségét illeti. Ön felsorol többeket, akik nem akadályozták meg az atrocitásokat, a polgári kormányzat továbbra is hamis tájékoztatást ad, és egyáltalán nem vette tudomásul a bizonyítékokat. Nos, a bizonyítékok alapján ön biztos abban, hogy annyira komolyak ezek a bizonyítékok, hogy megállnak a helyüket egy bírósági eljárásban is? És végül a jelentésben szó van a buddhista szerzetesekről, akiknek az atrocitásokban való részvételével kapcsolatos felelősséget szintén felveti a jelentés. Köszönöm szépen, és Kán úr következik. Köszönöm, és köszönöm ezt a jelentést is. A tényekhez szeretnék eh, ragaszkodni, a tényfeltáró út kapcsán ez egy nagyon fontos lépés volt, hogy feltárták eh, mi is a helyzet. De most eh, sort kell keríteni a vádemelésre, az eljárásra, a felelősségek megállapítása érdekében. És az EU-nak vezető szerepet kell betölteni, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa egy, elítélje egy határozatban, és milyen Márt és a nemzetközi törvényszég elé citálja az emberjogi bizottságban már megegyeztünk arra, hogy szükség van egy ilyen mechanizmusra. Másodszorban az ENSZ kudarcot vallott, nem ítelt eddig Myanmart, ez ügyről van szó. 2011 óta már ez a helyzet Myanmarban. Most mi, mi változik, mit miért gondolnánk, hogy többet tud tenni az ENSZ? Bangladesh cégekre hatalmas terheket ró ez a helyzet az egész közösségre. Hogyan tudjuk mi segíteni a rohingya közösséget, illetve az őket befogadó Bangladest? Köszönöm, Basír úr. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm ezt a kitűnő beszámolót. Tavaly augusztusban és szeptemberben jártam ott, amikor sor került ezekre a szörnyűségekre, láttam az égő falvakat. Most a következő kérdést szeretném feltenni milyen lépéseket tegyünk meg most. Az ENSZ, az ICCA, a Nemzetközi Törvényszékről bízná meg, és Kína is ezt javasolta a biztonsági tanács megkerülésével. Nos, ha így lenne, akkor milyen már tulajdonképpen együtt kellene, hogy működjön, ez pedig elég valószínűtlen, hogy megtenni. Tavaly mi felszólítottuk az EU-t arra, hogy tartsanak egy nemzetközi csúcs találkozót az ensz közösen, hogy valamilyen megoldást találjunk arra, hogy a rohincsákat hogyan lehetne visszavinni a hazáikba, hogyan lehetne biztosítani állampolgári és emberi jogokat, és hogy az emberiség, emberiség elleni bűncselekményeket kivizsgáló eljárás induljon el nemzetközi szinten. Egy ilyen nemzetközi csúcs találkozót kellene tehát szervezni közösen az ensz el ezen témakörben. Többször is jártam Bangladesben, hatalmas teher egy ilyen szegény ország számára, mint amilyen Banglades, ez a helyzet. Hogyan tudjunk, tudnánk segíteni Bangladesnek, hogy különleges gazdasági övezeteket hozzanak létre ezen a rohingyák számára, hogy, hogy tudjanak pénzt keresni. Infrastruktúrát kell létesíteni Myanmarban is, hogy oda a megfelelő infrastruktúrát, hogy visszatérhessenek oda a rohingyák. Köszönöm. Még hárman szerepelnek a listámon. Először Komes asszony. Köszönöm. És köszönöm a jelentést és a beszámolókat, nagyon fontos. És örülök, hogy mind a hárman itt vannak, hiszen különösen Darus Mannurat és Komeszámi asszonyt előző életemből is jól ismertem a régió és a világ számára is nagyon fontos kérdésről van szó. Az önök jelentése tényleg rendkívül fontos. Én eh, vezet a ami emberi választások során 2015. novemberében az EU eh, küldöttségét, és az Európai Parlament már akkor akkor is óvott és figyelmeztetett a rohingyák helyzete miatt. Mi nem hallgattunk, nem, mi már akkor is figyelmeztettünk a helyzetre, és nem csak arról hogy a buddhista szerzetesek a legszörnyűbb nacionalizmus szócsövei, idegen gyűlölő érzelmeket korbácsoltak fel, és beszéltünk a politikusok, olyan politikusok felelősségéről is, mint amilyen Aung San Suu Kyi és ezt felvetettük minden megbeszélés tárgyalás során, ugyanis találkoztunk a rohingyák képviselőivel is, akik már akkor 2015 novemberében jelezték, hogy mi fog történni, és tényleg az történt meg az ENSZ biztonsági tanácsát úgy tűnik, hogy blokkolják Kína, de talán Oroszország is. Ön lát bármilyen lehetőséget arra, hogy miután nagyon komoly számú képviselő, 180 képviselő támogatta az önök jelentését, és az ICC elé eh, akarják vinni az ügyet. Nagyon fontos, amit Szilati úr is mondott. Nem eh, lehet, hogy eh, a stratégiai érdekek, vagy az olaj miatt most eladjuk az emberi jogok ügyét. Lesz ilyen kísértés, de hogyan lehet a gyakorlatban eljárni? Egy Magnitsky listát lehetne itt is megalkotni, hogy ezek a, a bűnösök ne utazhassanak? Vagy talán jobb lenne, hogyha a vagyonukat fagyasztanák be, mert biztos vagyok abban, hogy ezeknek a bűnösöknek, a bűnözőknek, és nem csak a katonai elitnek, hanem a polgárnak is van vagyona, ami már kívül, valószínűleg Kínán kívül is. Antlint, és talán rövidebb ben szóljon hozzá. Köszönöm szépen nagyon fontos munkájukat, mi támogatjuk Önöket, az Önök oldalán állunk. A kérdésem a következő. Mit várnak el önök a parlamenttől, az Európai Parlamenttől? Látják, érzékelik itt a támogatást. Az Európai Unió fontos szereplő. Kérem, mondják el nekünk, hogy mit várnak el um, tőlünk, és önök mit tehetnek ez ügyben. Köszönöm szépen, és végül Nina Jill. Köszönöm, elnök úr. Én is meg szeretném ismételni, amit többen már mondtak, sokan mondtak előttem. Ez egy nagyon átfogó jelentés, nagyon aggasztó, a benne olvasható kijelentések aggasztóak. Én pedig egy kérdést szeretnék feltenni. Hogyan értékelnék az ENSZ és a nemzetközi közösség által játszott szerepet? Az ENSZ és a nemzetközi közösség az elszámoltathatóság kérdésének élharcosába kell, hogy váljanak. Nos, hogyha nemzetközi büntető törvénysző szék az ICC szerepét vesszük figyelembe, szerint, hogy a tábornokokat az ICC elé kell e, citálni, de hát milyen már nem tagja az ICC-nek. Hogyan lehet ezt elérni Bangladesen keresztül, amely az ICC tagja? Nagyon fontos, hogy valami tervet dolgozzunk ki arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet a genocidium eh, elismerése, eh, beismerésén túl biztosítani, hogy eh, a béke tartós, a megbékélés lé, legyen, a megbékélés létrejöjjön, de hogyan kínálhatunk esélyt az elmenekülteknek, hogy hazatérhetnek, és hogyan tehetjük azt is lehetővé, hogy az elszámolthatatóság működjön, és milyen lépéseket kell ennek érdekében tenni. Köszönöm, Néna Gil. Más nem kért szót. Ilyen módon tehát megadnám önöknek, hármójuknak, hogy a lehető legtöbb kérdésre próbáljanak válaszolni 4-5 percben fejenként. Hogyan járjunk el, hölgyek, először? Vagy ki kéri először a szót? Hölgyek, ki az elsőbség, tessék. Köszönöm a kérdéseket. Ezek nagyon fontosak számunkra. És segítenek abban, hogy a nemzetközi közössége új utakat járhasson a következő hónapokban és, hónapokban és években. Az e- első kérdés a demokratikus erők és a kormány kapcsolatára a Tatmadóra vonatkozik. 2011-ben nyílt meg a Tatmadó, és most újra bezárulnak. A saját tapasztalatainkból látjuk, hogy az burmai területeken is inkább, egyre inkább elzárkóznak, az újságírók nem jutnak be. Ez ellen hangsúlyosan fel kell lépnünk, a Myanmari eh, állampolgárokat meg kell védenünk, és biztosítanunk kell számukra, hogy hozzáférjenek az igazsághoz. Reméljük, hogy akár a közösségi médiumok, akár máshol jutnak hozzá az igazsághoz, de meg tudják ítélni, mi a valós hír, és mi nem, és ilyen módon döntést tudnak hozni a valóságról. A második kérdés a táborokról és a táborokban elkövetett szexuális erőszakról szólt. Valóban vannak ilyen túlkapások. Ha az családon belüli erőszak tanúi is vagyunk, és szexuális erőszak tanúi is vagyunk. A Medecins Sans Frontier, a határa, orvosok határok nélkül, az UNHCR és mások-mások is megteszik a lépéseket tisztában vagyunk a problémával, keresünk a megoldását, de a probléma fennáll. Aung San Suu Kyi szerepére is rákérdeztek. Jelentésünkben mi nagyon világosan próbáltunk fogalmazni annak érdekében, hogy világosá tegyük, hogy kiviséli a legnagyobb felelősséget, és ki ellenőrizte voltak éppen mindazt, ami történt. És e tekintetben nem lehet kérdés, hogy ez a volt. és Aung San Suu Kyi és a, a civil hatóságok nem tudták befolyásolni a katonai döntéseket, sőt, lehet, hogy az első fázisban nem is tudták, hogy miért, miért készülnek a hadseregen belül. De amikor az egész folyamat elkezdődött, akkor például azáltal, hogy megakasztályozták a nyomozást, a tények feltárását, a polgári hatóságok rosszabb, rosszabbá tették a helyzetet. De hát ne felejtsük el, hogy kik az igazi gonoszok, az igazi szörny, szörnyetegek, és ez nem Aung San Suu Kyi. De morális hatalmával nem élt, és sok szempontból bírálhatjuk őt, de ugyanakkor ez nem a genocidium elkövetésére vonatkozik. Tehát fontos, hogy differenciáljunk a valódi elkövetők és Aung San Suu Kyi között, aki talán nem szólalt fel kellő nyomatékkal. A buddhista szerzetesekre is rákérdeztek, megvizsgáltuk a Mabatpát. Én is egy olyan országból jövök, ahol nagyon erős a radikális buddhista szerzetesek szervezetem. Az a kérdés, tehát, hogy vannak-e szélsőséges csoportok az egyik bármely országban, voltak éppen nem arra vonatkozik, hogy vannak-e ilyen csoportok, hanem sokkal inkább azt a kérdést veti föl, hogy az állam hogyan kezeli a szélsőséges csoportok jelenlétét. A probléma az, hogy milyen márban az állam engedélyezte ezen radikális szerzeteseknek, hogy tegyenek, amit akarnak, és a gyűlöletbeszél, az, a kisebb lázongások tekintetében ártatlanságot, büntetlenséget élveztek és ez felborít, felbátorított őket. A Mabatát most ezt a szervezetet betiltották, de ez még nem elegendő. Próbálják népszerűségiket eh, megőrizni ezzel. Köszönöm szépen, elnézést, hogy ennyi időt kap. Hozzá Szeretném még valamit tenni? Nem, rendben van, köszönöm. Ezt ott tessék. Én igyekszem nagyon gyorsan beszélni. A igazságügyi elszámoltathatóság kérdését többen felvetették, erről szeretnék válaszolni a nemzetközi igazságügyi elszámoltathatási mechanizmus fogalmát szoktuk használni, hiszen az a fontos, hogy nemzetközi igazságügyi elszámoltathatóság működjön. Hogy ez pontosan mit jelent, ez egy másodlagos kérdés. Az ICC-t, a Nemzetközi Büntető Törvényszéket ezen célból állították fel. Kézenfekvő, hogy ezt alkalmazzák, de ahogy Gillasszony mondta, milyen már nem aláíró szerv, hogy Banglades tag-e vagy sem, és az ő tagságával be lehet-e vonni Myanmart, vagy nem, erről vita van, főleg nem világos, hogy deportálni lehet-e valakit. Az ENSZ biztonsági tanács bizottságban persze reformokat irányoznak elő, de mindenképpen értem a frusztrációjukat. Az ICC kézenfekvő, vagy egy speciális, mint Jugoszlávia vagy Ruanda esetében felállított büntető törvényszék felállítására lehetne gondolni, de hát ezt Oroszország meg kízne ellenzé tanácsban. Lehetne egy több tagállam által spe, felállított speciális büntető törvény szépet kialakítani. A nemzetközi büntető törvénykönyv törvényszéket azonban csak szerződés módosításában lehet felállítani. Az elszántak új koalíciója létrejöhetne, és ilyen módon egy elszámoltató testületet hozhatna létre. A nemzeti bíróságok univerzális joghatóságának elvét azonban lehetne alkalmazni, hiszen ezek az emberek tisztában vannak, hogy bíróság elé állíthatók bármely országban, ahol a bíróságuk univerzális joghatóságának elvét alkalmazzák. Végső zárójelentésünkben erről szólunk, az elszámoltathatóság, tehát a legfontosabb dolog, hogy milyen eszközzel fogjuk ezt elérni, ez másodlagos kérdés. Még a demokratikus átalakulás eh, kérdéséről szeretnék gyorsan válaszolni. Létezik, valóban zajlik a demokratikus átalakulás milyen márban. De azt hiszem, hogy optimizmusunk félrevezetett bennünket, túlértékeltük eh, mindazt, ami történt. Alig történt, alig kezdődött meg ez a folyamat alig indult útjára ez a demokratikus átalakulás. Egyetértek azzal, hogy Dorsu adja a legjobb esélyt eh, Myanmarnak, de ugyanakkor azt is mondanám, hogy nem segítünk Myanmarnak, vagy a rohingyáknak, vagy a más népcsoportoknak, a tamáknak, vagy az újságíróknak eh, ez azzal, hogyha azt állítjuk, hogy ami történik, nem az, ami történik az ö, deszruptív és tönkretevő, hogyha nem mondjuk ki, mi az igazság. A támogatás az, hogy őszintek, nyíltak legyünk, és ö, kihívást jelentsenek az igazságot mondó szavaink. Köszönöm szépen, végezetül pedig Drúzman úr, köszönöm szépen, elnök úr, Gomez asszony mondandójára szeretnék visszatérni, aki Jakartában járt, és azt kell, hogy mondjam, hogy az önök látogatás, az ön látogatás a két országunk kapcsolatát is előbbre vittem. Elnök úr, ön joggal korlátozta a felszólalókat, és ilyen módon voltak éppen most már nincs más dolgom, mint hogy tisztázom, hogy miért jöttünk két napra Brüsszelbe. Azért, hogy felhívjuk a figyelmet mindarra, a, amit kollégáink jelentésükben elmondanak. Hogy felhívjuk a problémára a figyelmet, a probléma léptékére, az események természetére, a visszaélésekre, a bűnökre, és arra, hogy a folyamat mind a mai napig is zajlik. Valós időben zajlik a Rohingya krízis, mind az előző percig, mind mostanáig zajlik ez a válság. Ezért vagyunk itt, hogy felhívjuk mindenre a figyelmet, másrészt azért vagyunk itt, mert úgy gondoljuk, hogy az Európai Unión belüli döntéshozatali folyamatot próbáljuk információkkal ellátni. Egy sor intézménnyel, ügynökséggel találkoztunk. Ma kora este pedig az Ázsia, Ázsia Tanulmányok Intézetébe is ellátogatunk, ahol inkább talán a szaktudományos kérdésekre is próbálunk válaszolni, de még egyszer mondunk, jelen, mondom, jelenlétünk, itt létünk célja az, hogy segítsünk felvázolni, hogy merre haladhatunk a jövőben. Hogy segítsünk megfogalmazni, hogy merre vezethet a jövő. Három csapás irányt látok, az egyik az emberi jogi irány, a második a humanitárius segítségnyújtás iránya, a harmadik pedig a fejlesztési politika által vett irány. Nagyon sötét képet festettünk Myanmarról, ez igaz, Mindezt elmondva ugyanakkor az is igaz, hogy nagy reményeink vannak a tekintetben, hogy a kérdés megoldásra találhat, megoldásra juthat. Persze ez a kérdés, mit tehet az Európai Unió, mit tehet az Európai Parlament. Nos, gyakoroljanak továbbra is nyomást e három csapás irányban. Fontos, hogy a nemzetközi közösség jelen legyen a Myanmaron belüli ö, politikában, érezzék a Myanmari döntéshozók, hogy a nemzetközi közösség figyel. Mi meghatároztuk azokat, névvel megneveztük, akiről úgy gondoljuk, hogy ezen szörnyű cselekedetek felelősei. Ezzel a kollektív felelősségvállalás elvét az egyéni büntethetőség elvére váltjuk be. A tényfeltáró küldöttség munkája arra tör, hogy a problémát megoldja, nem arra, hogy a nemzetet, minden embert a vétkesek padjára állítson. Arra a kérdésre pedig, hogy az ENSZ vagy a Nemzeti Közé Közösség csődöt mondottam, hát az elgondolkodás pillanatát éljük most meg, hogyha nem segít, nem hozunk létre olyan mechanizmusokat, melyek megakadályozzak a népírtás újból meg létrejöttét valahol a világban, akkor ez meg fog történni. Tehát az igazi feladat az, hogy ilyen mechanizmusokat kidolgozzuk a nemzetközi szintére. Ami pedig az azonnali um, sürgető problémákat illeti, a humanitárius dimenzióra is koncentrálnunk kell. A rohingyák sorsa Bangladesben széles körű forrás mobilizációhoz vezetett a nemzetközi szintéren. Hogyha sikerül a segélyek és a támogatások és a nemzetközi közösség, valamint a Miemáéri kormány lépésenkénti bevonását fenntartani, ennek a segítségnek a lendületét biztosítani, akkor létrejöhet a Miemári kormány és a nemzetközi közösség közötti együttműködés, melyel a probléma megoldhatóvá válik. Így tekintünk erre a problémára, ezt a célt tartjuk szemünk előtt, és arra kérjük Önöket, hogy az Európai Parlament teljes erejét és, hat, és befolyását gyakorolják az emberi jogi tanács ülése során, amikor a végső jelentést a tanácsban elfogadják. Köszönjük a figyelmüket, köszönjük, hogy közvetlenül megszólíthattuk Önöket, tisztelt képviselők. Köszönjük még egyszer. On behalf of a külügyi szakbizottság kollégái nevében hat köszönjem meg, hogy bemutatták tényfeltáró utazásuk megállapításait. Nagyon fontos munka volt ez. A legjobbakat kívánom önöknek munkájukhoz, és remélem, hogy izgalmas napjaik lesznek itt Brüsszelben, és várjuk önöket vissza az AFET szakbizottságba.